benzin. Ezt el kellett magyaráznom, és holnap meglátjuk, hogy észszerűen tud-e gondolkodni a parlament. Köszönöm szépen, Luling asszony, ezzel le is zárom a vitát. Holnap 12 órakor szavazunk erről a pontról. A következő napi rendi pont Hübner asszony pontja a súlyos nehézségekkel kapcsolatos tagállamok kockázat megosztási eszközei a téma. Szeretném elmondani, hogy nagyon pontosan betartatom a az időt, mert 21 órára be kell fejezni a munkát, és ezt nem kívánom tovább elhúzni, ezért Hübner asszonynak 4 percre adok szót, és ezt leszögezem. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Az elmúlt két és fél évben általában úgy kezdtem a hozzászólásaimat, hogy Európának növekedésre van szüksége, és ma megint elmondom egyszer, ezt természetesen tudjuk, hogy vannak súlyosan érintett országok, és nem tudnak növekedést generálni, hiszen sántít a banki szektoruk is nagyon komoly kockázatnak vannak kitéve Éppen ezért megfelelő garantiákat kell biztosítani, hogy be tudjuk vonni a magánszektort infrastruktúrális projektek esetében. Mindenek előtt akkor kell erről beszélnünk, hogyha az EU kohéziós politikája társfinanszírozza ezt. Éppen ezért megfelelő növekedési impulzusokként szolgálhatnak ezek a finanszírozások. Ez a jogalkotási javaslat éppen ezzel foglalkozik. Egy kockázat megosztó eszközt tartalmaz, amely biztosítja az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a kohézió kohéziós alap pénzeinek abszorpcióját az európai régiókban, olyan esetekben is, amikor IMF pénzeket is igénybe akarnak venni garanciális alapon. Éppen ezért bizonyos helyeken a magántársfinanszírozás hiánya miatt leálltak eddig a finanszírozások, a környezetvédelmi, infrastruktúrális közlekedési projektek voltak érintve. Olyan esetekben beszélnünk kell erről, amikor használati díjakat szednek be a felhasználóktól, ilyenkor a kohéziós politika alapból ezeket nem lehet megfelelően támogatni. A legmagasabb és olyan esetekről is beszélnünk kell, hogy bizonyos állami támogatásokat nem szabad túllépni. Befektetők és bankok nem rendelkeznek el likviditással, de törekedni kell arra, hogy részt vegyenek a finanszírozásban akkor is, amikor erre nem látnak lehetőséget, vagy a projektgazdák már nem tudják megfelelően finanszírozni ezt a területet vannak olyan területek is, ahol nincs tárfinanszírozás, de ezek jelentősen hozzájárulnak a kohéziós politika céljának eléréséhez, és fontos többletértéket teremtenek meg az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés érdekében. Az a bizottság által felvetett gondolatok a tagállamok vonatkozásában az Európai Beruházási Bank bevonását tartják fontosnak, és ez egy nagyon fontos közcél Éppen ezért a bizottsághoz kellene fogla, fordulni azzal a kérdéssel, hogy vegyék figyelembe azokat a finanszírozási lehetőségeket, ahol bevonhatjuk a kockázat a eszközt. A rendelet részletesen leírja a lehetőségeket, milyen eljárást kell alkalmazni annak érdekében, hogy létrejöjjön ez a kockázat megosztó eszköz. Egyébként a költségvetési maximális értéket is megállapítjuk, ebből nem keletkezhet veszteség az európai költségvetésnek. Az Európai Bizottságnak biztosítania kell, hogy olyan projekteket kell kiválasztani, ahol a finanszírozás megfelelő keretek között marad, és az Európai Beruházási Bank vagy más intézmények hajlandóak részt venni a finanszírozásban, akkor kerül alkalmazásra ez a rendelet és ez az új eszköz. Abban bízom, hogyha a parlament holnap elfogadja ezt az eszközt, akkor a tanács sem habozik sokáig. Az Európai Parlament és a tanács májusban közé tudja tenni az Európai Unió hivatalos lapjában, és gyakorlatilag uzan a napon hat hajba is tud lépni ez a rendelet. Köszönöm szépen! Most pedig Szemete úr a bizottság nevében. Elnök úr, tisztelt kollégák, eleven júniusában a bizottság és az EIB azt az üzenetet kapta, hogy erősítenie kell a szinergiákat az európai alapok között. Így jó lenne, hogyha az európai pénzek felhasználása hatékonyabb lenne, és ez további munkahelyteremtéshez és növekedéshez vezetne. 2011. júliusában az eurozóna állam és kormányfői ki is szélesítették ezt a politikai mandátumot. Arra kérték a bizottságot és az EBB-t, hogy növelje a szinergiákat az európai alapok, illetve a segítségnyújtások és hitelnyújtások között. 2012. januárjában az Európai Tanács felhívta a bizottságot és az EBB-t arra, hogy megvizsgálja azokat a lehet, lehetőségeket, amelyek jobban fejlesztik a gazdaságot, és hatékonyabban tudják felhasználni az európai alapokat és az EBB finanszírozási kapacitásait. 2011. októberében megszületett a javaslat a 1083 per 2006 LK e tanácsi rendelet módosítására nézve. A bizottság megvizsgálta, hogy a még hozzáférhető allokációkat, illetve a társfinanszírozott programokat a regionális fejlesztési alapból és a kohéziós alapból hogyan lehetne hatékonyabban felhasználni, és hogy hogyan lehetne ehhez csatlakoztatni az EBB által nyújtott hiteleket, illetve azokat az egyéb garanciákat, amelyeket más nemzetközi pénzügyi intézmények nyújtottak, ezek az úgynevezett kockázat megosztási eszközök. Nagyon komoly problémái vannak bizonyos tagállamoknak, és egyszerűen nem tudják megkapni a jelenlegi mechanizmusokból a megfelelő támogatást. Tulajdonképpen arról van szó, hogy ezeket az akadályokat szeretnénk eltüntetni többek között Görögország szempontjából, ahol nincsen meg a megfelelő magántőke és a megfelelő önrész ahhoz, hogy a közpénzek által finanszírozott projekteket végrehajtsák. Ez az infrastruktúrális projektekre különös módon, vagy külön kiemelt módon vonatkozik, és itt is meg kell találnunk a megfelelő politikai elemeket. A társfinanszírozás és az állami finanszírozás szabályai rendkívül merevek így sokszor nem születik meg a megfelelő támogatás. Az, hogy a társfinanszírozást 95%-ra emelték, az segít, de még nem mindig elégséges. Itt olyan infrastruktúrális projektekről van sokszor szó, amelyek profitot termelnek, de még így sem működnek megfelelőképpen. A kohéziós politikák végrehajtási keretét meg kell változtatni, és azokban az esetekben, ahol a válság által indokolt problémák léptek fel, alkalmazni kell ezeket a kockázat megosztási lehetőségeket. Folytatni fogjuk a bizottság részéről az intenzív vitát a tanácssal és a parlamenttel. Szeretnék köszönetet mondani a regionális fejlesztéssel foglalkozó szakbizottságnak és Hübner asszonynak, aki a szakbizottság elnöke, hogy ilyen módon felkarolták ezt a kérdést. Ezen kívül szeretnék köszönetet mondani a gazdasági kérdésekkel foglalkozó szakbizottságnak, valamint a Költségvetési Ellenőrző Bizottságnak is, amelyek szintén foglalkoztak ezzel a kérdéssel. A Hübner jelentés megszavazása azt jelenti, hogy a kohéziós politikákból jobban lehet majd a projekteket támogatni, és reméljük, hogy nem lesz ez semmilyen negatív hatással az Európai Unió költségvetésére. A rendkívül fontos közlekedési és környezeti infrastruktúrális projekteket, illetve más gazdasági infrastruktúrális projekteket fel kell karolnunk, mert ezek fejleszteni tudják a gazdaságot, és munkahelyteremtéshez vezetnek majd Görögországban. Hogyha csak Görögországot nézzük, és az ottani fontos infrastruktúrális projekteket a közlekedési szektorban, akkor azt láthatjuk, hogy 50 ezer új munkahely jöhet létre csak ezen a területen. Vannak más tagállamok is, amelyeket nagyon keményen sújt a válság, és ez a jogalkotási javaslat ezeket a tagállamokat is segítheti. A kohéziós politika legutóbbi tervezési időszakában, sőt különösen az elmúlt évben nagyon sokszor láthattuk azt, hogy a tagállamok igényei változtak, és a válság egyre keményebb hatással volt a tagállamokra. A remek intézményközi együttműködés ugyanakkor lehetővé tette, hogy személyre szabott segítségnyújtást tudjunk adni a tagállamoknak. Az Európai Parlament tagjaitól azt kérjük, hogy támogassák ezt a jogalkotási javaslatot. Köszönöm. Herzlichen Dank, Herr Köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig Rivellini úr egy percben. Presidente. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. rendeletnek a módosítása, a 1083 per 2006-os rendeletnek a módosítása lehetővé teszi a tagállamok számára a továbblépést. Azon államokról van itt szó, amelyek különböző nehézségekkel szembesülnek, és amelyek esetében fennáll a kockázata annak, hogy elveszítik azokat a támogatásokat, amelyekre jogosultságot nyertek a kohéziós alapból a kont, azaz a költségvetési ellenőrzési szakbizottságnak a jelentés tevőjeként szeretném elmondani, hogy még akkor is, hogyha ö, Olaszország Port- Gorogországhoz képest, vagy Portugáliához képest kevéssé eladósodott, nálunk is szükség van arra, hogy kellően felépjünk a válság ellen. A program készítés nem elégséges, és nem teszi lehetővé, hogy kellő pozitív eredményeket tudjunk elkönyvelni. nem szabad, hogy a forrásokat elveszítjük, ugyanakkor legyünk alázatosak, és azt is mondanánk, hogy bizonyos országok még jobban kellene, hogy kezeljék a kiadásaikat azért, hogy a közösségi szempontokat jobban figyelembe vegyék a pénzügyi válság közepette. A pénzügyi válság ugyanis nem kímélte meg semmelyik államokat, és nem szabad, hogy csak egyes tagállamokra korlátozódjon mindez. Köszönöm, most pedig a frakciók szónokai következnek. Papasztamkosz úr másfél percben. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Úgy vélem, hogy rendkívül pozitív a javaslat, ez a bizonyos kockázat megosztó eszköz, amely lehetővé teszi azt, hogy támogassunk beruházási és különböző egyéb fejlesztési célokat, ahogy Hübner asszony is erre emlékeztetett. Valóban nélkülözhetetlen támogatnunk olyan eszközöket, amelyek a növekedéshez járulhatnak hozzá a válság kontextusában. Ugyanis a válság nagyon világosan sújtja, és jelentős mértékben sújtja a görög beruházásokat. Likvid eszközöknek a hiában szenved a piac, a hitelek nem hozzáférhetőek, és ez még tovább nehezíti a helyzetet. Ezek ezek a források hiányoznak mind a magán, mind pedig a közszektor részéről, és hát, mint tudják, hogy is uraim, azon áldozatok ellenére, amelyeket Görögország meghozott a görög társadalom meghozott, a dolgok tovább romlottak. A fiataloknak a munka nélkülisége gyakorlatilag már az 50 százalékot közelíti meg. Az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank tehet, lehetővé tehetik azt, hogy olyan multiplikátor hatás nyilvánuljon meg, amely pozitív hat, kicsengésű lenne ilyen eszközöknek a révén többek között, és ezeknek az eszközöknek bizonyára pozitív hatása lesz a gazdaságunkra. A gazdaság szanálása is szükség van, ez rendkívül sürgős, aláhúzom a sürgős jelzőt, sürgető az, hogy felálljon egy olyan terv, amely lővé teszi, hogy kikerüljünk a válságból, a bűvös körből, a megszorításokból. Köszönöm szépen következő a szocialisták és demokraták nevében Kleva asszony. Köszönöm szépen. A strukturális alapokból finanszírozott programok végrehajtása megköveteli, hogy állami és beruházók, befektetők is részt vegyenek. Vannak országok, ahol nagyon súlyos, akik nagyon súlyosan érintve vannak, és itt gyakorlatilag nagy számos területen a magánbefektetők, beruházók már nem folytatnak ilyen irányú tevékenységet, vagy nagy mértékben visszavonultak. Éppen ezért abból indulhatunk ki, hogy én nagyon súlyos rendkívüli válság alakult ki ezekben az országokban, az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank éppen ezért fontos, hogy bizonyos kockázatokat átvállaljon. Szeretnénk továbbra is bevonni a magán befektetőket és a gátakat a regionális politikában megszüntetni. Olyan projektekről beszélünk, amelyek engedélyezése már megtörtént, és itt régiókat és államokat tudunk segíteni vele ez azt jelenti, hogy plusz teher nem jelentkezik a költségvetésre nézve a projektek továbbvitelét szeretnénk biztosítani ezekből az alapokból, az új eszköz segítségével. Egy példát említhetünk Görögország esetében, ahol előkészített projektek várnak a zöld jelzésre. Ez a kezdeményezés egyébként a leginkább érintett tagállamokból érkezik, és a népek választott képviselőiként erre hallgatnunk kell, és a gyors végrehajtást kell lehetővé tennünk. Az Európai Parlament ilyen értelemben képes részt venni a konkrét válságmegoldásban azon tagállamok esetében, ahol erre a legnagyobb szükség van. Köszönöm szépen. Most pedig az ALDE nevében Manescu asszony. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. bármely módosítás, amely lehetővé teszi a közös politikának a végrehajtását, csak üdvözöllendő. Ilyen esemény történik a rendelet módosítás esetében, amely a 1083-as számot viseli. Ezt látjuk most azon vállalkozás, illetve államok esetében, amelyeket a válság érinti, hála a kockázat megosztó eszközöknek. Olyan államokról van szó, amelyek a stabilitásuk messze menően veszélyeztetett pénzügyi szempontból. Ez lehetővé teheti azt a tagállamok számára, hogy tovább folytassák a beruházásokat, a projektek megvalósítását. Mindenre sürgősen szükség van. Jól lehet a megoldás, azért még nem tökéletes, mégis az ALDE támogatja a jelenlegi kompromisszumos megoldást. Ugyanis ez választad azokra a kérdésekre, problémákra, amelyeket az eszme cserék során megfogalmaztunk. Az Európai Beruházási Banknak is rendkívül fontos szerepe van a támogatható projektek kiválasztásában, ellenőrzésében. És olyan eszközökről van itt szó, amelyeket tehát támogatunk, de ugyanakkor arról is meg kell győződnünk, hogy olyan projekteket nem fognak támogatni, amelyeknek semmiféle gazdasági értelme nincs. Nagyon lényeges az, hogy tökéletesen elemezzék költség és haszon szempontjából a kiválasztandó projekteket, meg kell győződnünk arról, hogy ezek képesek arra, hogy foglalkoztatást serkecserek, illetve a versenyképességet tessék, növeljék. Köszönöm szépen. Most pedig a zöldek nevében Schröter asszony. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Bizottság által javasolt kockázat megosztó eszközt mi zöldek üdvözöljük. Pénzügyi technikai szempontból ez egy a zöldek által javasolt javaslatból indul ki. Elmondhatjuk, hogy ez segít kivezetni Görögországot és a válságból. Jól, mi szerettük volna, hogy egy ilyen pénzügyi eszközt meg tudunk szavazni, de a módosításokat illetően elmondhatjuk, ebben a formában semmiképp sem tudják garantálni, hogy ez a befektetés tényleg minőségi legyen. Nem fenntartható fejlődésre fordítják, vagy nem munkahelyteremtésre, vagy stabil munkahelyekre fordítják ezeket a pénzeket. A rendelet módosításai végül is arról szólnak, hogy építsék tovább az autópályákat, semmi másról nem. Most azt mondjuk, hogy gondoljuk át újra ezeket a tervezéseket, és látni kell, hogy a polgárok viselik a kockázatot, éppen ezért jövőképes beruházásokra van szükség. Éppen ezért ebben a formában mi ezt nem tudjuk támogatni, ezt a javaslatot. Következő hozzászóló Flaszek úr. Mi a pánové, diskutujeme dnes opatření. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ma olyan intézkedésekről beszélünk, amelyeknek az a célja, hogy a nehéz helyzetben lévő tagállamok eladósodottságát csökkentsük ezeknek az országoknak nagy nehézséget okoz, hogy a pénzügyi intézményektől, a pénzügyi piactól támogatást, pénzt kapjanak. Tulajdonképpen ennek a szövegnek az a célja, hogy segítse a tagállamokat abban, hogy könnyebben kapjanak segítséget, támogatást az EBB-től vagy más intézményektől. De azért nem kell túlzásokba esnünk ugyanis minden bank, legyen az beruházási bank, vagy akármilyen bank, azért foglalkozik a kockázatokkal, és van valami érzékenysége a kockázatok irányába, és a kockázatoknak megfelelően alakítja ki kamatait hogyha valaki valamilyen hitelt szeretne felvenni, akkor ahhoz nyilván garanciákat is kell csatolni. A garanciák elhagyását semmilyen módon nem lehet támogatni. Egyfajta likviditási biztonsághoz mindenképpen ragaszkodnunk kell, különben teljesen elszabadulnak az államadóságok. Úgyhogy mindenkit arra kérnék, hogy a hatékonyságot növelje a politikák tekintetében, és ne csak az, az abszorpciót. Most pedig az EFT nevében Bafton úr, egy percben kérem. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kockázat megosztó eszköz létrehozása, hogy lehetővé tegyük a regionális alapok teljes abszorpcióját, célját tekintve jó, de hogy a bizottság úgy döntött, hogy létrehozunk egy ilyen eszközt, hogy a magán szektortól kapjon hiteleket, rámutat arra, hogy ahogyan az Európai Unió kezeli a válságot, nem működik. Ez egy további példa arra, hogy e, igazából egy csatát akarnak megnyerni, de a háború nem tudnak hozzá, de a háborúval nem tudnak mit kezdeni. Az európai ideológia mindenképpen előre akar lépni, meg akarja oldani a válságot, de nem képes növekedést generálni az európai ideálokat akarják csak követni a regionális finanszírozás területén, de ez úgy gondolom, hogy nem tükrözi azokat az érdekeket, amelyek a tagállamokat szolgálnák. Úgy gondolom, hogy azt kéne megoldani, hogy miért alakult ki elsősorban ez a probléma. Köszönöm szépen, most pedig Stadler úr. Elnök úr, igen tisztelt kollégák! Ezzel a rendelettel a kohéziós politika az euró mentő ernyő politikájának részévé vált, és ezt mi elutasítjuk. Itt egyfajta mini euró kötvényt akarnak kibocsátani a kohéziós politika alatt. Egyetérthetünk Hübner asszonynal, ha azt mondja, hogy a megtakarítási csomagok nem hozzák meg a szükséges hatást. De hát ez elejétől fogva világos volt, ezek a csomagok a belső konjunktúrát hát, eh, gyengítették, vagy teljesen tönkre is tették. Most láthatjuk, hogy az Európai Unió politikája egyszerűen nem sokára csődöt mond, és hogyha a rendelet a kockázat megosztó eszközökről beszél olyan országok esetében, ahol nagyon súlyos nehézségek alakultak ki, akkor ezzel csak lekicsinyítjük a problémát. Mindenkinek nehézségei vannak közben. Időközben kezességet vállaltunk valamennyien, és az továbbra is megtesszük ezt a megfelelő csomagokkal. Itt gyakorlatilag olyan államokról van szó, akik az államcsőd szélén állnak, és mi egy ilyen mini eszközzel államcsődöt akarunk megakadályozni. Ez már nevetséges önmagában. A görögöknek ezzel nem fogunk tudni segíteni, ezt be kell látni. Placebót alkalmazunk, azt osztogatjuk itt. Ezen infrastruktúrális projektek finanszírozásával, vagy az operatív programok finanszírozásával már most azt látjuk, hogy Görögország most sem tudja önmagát finanszírozni. Hát mit csináljon a társfinanszírozással? Honnan teremteni ezt elő? elő? Ez biztos, hogy nem fog működni. Ez egy szocialista megközelítés, amely meg fog bukni. Be kell látni végre, hogy Görögországot a növekedési pályára akkor tudjuk állítani, hogyha versenyelőnyökhöz jut. És a legfontosabb versenyelőny az lenne, hogyha saját valutával <clears throat> működne, és ezzel a saját gazdaságát újra beindíthatná, és gyakorlatilag fokozni tudná a versenyelőnyeit, de ezt nem teszik meg, és éppen ezért alapvetően rossz ez a politika. Köszönöm szépen, most pedig másfél percben Matula úr. A gazdasági és pénzügyi válság tartósnak nyilvánul meg a teljes Európai Unióval, és a makroökonomi stabilitását számos tagállamnak megkérdőjelezi. A kockázat megosztó eszköznek a kialakítása lehetővé teheti azt, hogy szinergiát alakítsunk ki a különböző kölcsönök és az Európai Uniós támogatások között azon országok esetében, amelyek az EU, illetve az IMF támogatásában részesülnek, így például Görögország vagy Románia esetében. Az eszköz célja az, hogy támogassuk azokat a projekteket, amelyek életképesek lesznek, ilyenek például a fizetős autószádák illetve támogathatjuk ezen kívül a produktív beruházásokat, a termelő beruházásokat, amelyeknek az esetében állami támogatásra van lehetőség, de egy maximált összeg erejéig. Olyan eszközrel van szó, amely nélkülözhetetlen, megosztja ugyanis a kockázatokat azon intézményeknek a segítségével, amelyeknek a neve olyan, hogy Európai Beruházási Bank, illetve más pénzügyi intézményt is lehetne említeni. Ezek mind-mind a kohéziós politika, illetve a alapok felhasználásában Európában működnek közre, és itt azt is meg kell említeni, hogy ezek a források nem lennének felhasználhatóak a 2007-2013-as programozási periódus végére, hogyha ilyen eszköz nem állna a rendelkezésre. Kiváló tehát az elgondolás, és hagy gratuláljak a jelentéstevő asszonynak, aki egészen kiválóan kezelte ezt a témát. Köszönöm. A következő másfél percben Stavrakakis úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, hagy mondjak köszönetet a jelentéstevő asszonynak, aki egyben a régió szakbizottságnak az elnöke, és egészen kiváló módon kezelte a témát, kiváló, kiváló munkát végzett. Most én nem időznék el a részleteknél, mert hogy a kollégák már beszéltek ezen kérdésekről. Ugyanakkor kiemelnék egy dolgot, nevezetesen azt, hogy azok a változások, amelyeket megfogalmaztak javaslatként a közös politikával kapcsolatosan, lehetővé teszik azt, hogy a gazdaságot, a növekedést és a szállás terem teremtést, több tízezer állásnak a megteremtését elősegítsük Görögországban ezáltal lehetővé válhatik az, hogy befejeződjenek olyan munkálatok, amelyek például a hetes tengelyel kapcsolatosak, ez a hetes tengely, ugye ez a koridor, ez a folyosó, ez meghatározó fontosságú az európai közlekedésben. Tudni kell azt, hogy, ez, hogy számos olyan projekt van, amelyek leállást szenvedete, itt most pedig multiplikálhatást tudunk kifejteni. Köszönöm, most egy percben Kritogélasz úr.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 egészen egyértelmű, hogy kiváló lehet, feltéve persze azt, hogy képes lesz arra, hogy megváltoztassa a gazdaság működését, élethez való közelítését megoldja, életképes legyen. Éppen ezért a zöldek frakciója azt javasolta, hogy ez az eszköz lehetővé tegye a vasúti tevékenységnek a fejlesztését, csak úgy, mint a megújuló, megújuló energiáknak a hasznosítását. Nagyon lényeges az, hogy újfajta megállapodás alakuljon ki a bizottság a tanácsok a közreműködésével, és ez oda vezethet, hogy befejeződnek bizonyos beruházások, leállnak pontosabban, mármint olyan szádá, autószádákra gondolunk, amelyek nem ö, elfogadhatóak ökológiai szempontból, és hát számos olyan közgazdász van, akik azt hangoztatják, hogy ezen beruházások közül sok olyan van, amelyek nem életképes gazdaságilag, már különben az EBB is ugyanígy nyilatkozott meg, a zöld gazdaságot kell tehát támogatnunk, máskülönben a ma délelőtt során a bizottság megfogalmazta azt, hogy 20 millió állás hozhat létre a zöld gazdaság, miért ne használnánk ezt ki Görögországban is? Das Wort für eine Köszönöm. Másfél percben Teixeira úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék Hübner asszonynak gratulálni ehhez a jelentéshez. Nagyon örülök annak a munkának, amit elvégzett. Rendkívül nehéz helyzettel kell most szembenéznünk, és úgy vélem, hogy a gazdasági válság olyan válság, amilyennel még eddig nem volt dolgunk az Európai Unió történelmének folyamán, ezért valóban különleges megoldási lehetőségeket kell kidolgoznunk. Olyan megoldásokra van szükségünk, amelyek segítik az európai gazdaságot, a munkahelyteremtést és általánosságban az európai polgárok életszínvonalát. Biztosítanunk kell azt, hogy a kohéziós alapos pénzeket maximális hatékonysággal tudjuk felhasználni, csak így tudjuk a tagállami gazdaságokat valóban megsegíteni. A bizottsági javaslatot üdvözöljük, amely kimondta, hogy a kohéziós alapok esetében a társfinanszírozási rátát növelni kell. Ami pedig a magán befektetők bevonását illeti olyan esetekben, ahol eddig csak közfinanszírozás volt lehetséges, szintén üdvözlendő. A kockázat megosztás azt jelenti, hogy az Európai Bizottság és az EBB most már közösen léphet fel annak érdekében, hogy a magánszektor befektetéseit is hatékonyabban be tudják vonni. Nálunk Portugáliában szintén óriásiak a problémák, és nagyon fontos az együttműködés a magánszektor, az állami szektor és a különböző alapok között a kohéziós pénzek felhasználásában. Köszönöm. Köszönöm, most pedig másfél percben Celler úr. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Jelen javaslattal a kockázat megoszt kiszolgáltató eszköz révén biztos nem tudunk államcsődöt megakadályozni, ha az kialakul, de még mindig jobb tenni valamit, mint semmit. És a rendkívüli helyzetek, rendkívüli intézkedéseket követelnek időnként. Egyes államok költségvetés és adósságválsága olyan rendkívüli helyzeteket hozott létre, hogy fontos projekteket a kohéziós és strukturális politika keretében nem lehet végrehajtani. Egyszerűen azért, mert a bankszektor nem hajlandó finanszírozni, magánberuházók pedig nem állnak rendelkezésre ez rendkívüli intézkedést tesz indokoltá egy ilyen kockázat megosztó eszközök esetében, hogy projekteket a strukturális politikán belül tovább tudjunk finanszírozni a kohéziós és strukturális politika eszközei fontosak, hogyha az államok erre szorulnak rá, hiszen meglévő projektek finanszírozására kívánják ezt a pénzt fordítani. Hálás vagyok az előadónak, Hübner asszonynak, hogy nagy mértékben hozzájárult a bizottság javaslatának pontosításához, és világosan kidomborította azt is, hogy ezeket az eszközöket mikor kell igénybe venni. Másrészt meggyőződésem az is, hogy ezen kockát megosztó eszközöket csak egy adott mostani helyzetben lehet alkalmazni, de nem jelenthet előjogokat a jövőre nézve a támogatások során. Köszönöm szépen a pontos hozzászólást, most pedig Sánchez Schmidt kolléganő másfél percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves kollégák, nagyon szakmai ez a jelentés. Ezzel együtt nagyon sürgős a jóváhagyása egyre ritkábbak az erőforrások, ebből adódóan Görögország szinte megfolytják azok a munkátok, amelyek leálltak az infrastruktúrák területén, márpedig ezek nélkülözhetetlenek a növekedés serkentéséhez. Egy milliárdra tagsálják egyesek azokat a bírságokat, amelyek szóba jönnek a lemaradások, a késedelmek miatt és ugyanakkor figyelembe kell venni más kényszerhatásokat, mint például a környezetvédelmi EU-s irányelvet. Nehézségbe ütközik a struktúrális alapok felhasználása. Annak ellenére, hogy az EU minden módon próbálja segíteni a támogatásoknak a felhasználását, többek között a társfinanszírozási kulcsoknak a megemelésével 10%-kal, azt látjuk, hogy a nehézségek oda vezettek, hogy nem képes az állam felvenni ezeket, lehívni ezeket a támogatásokat, és kiteszi Görögországot és más országokat is annak a veszélynek, hogy még büntetésekben is részesülnek. Gratulálok Hübner asszonynak, egyetértek a jelentés következtetésével, azokkal a következtetésekkel, amelyek lehetővé tehetik azt, hogy a támogatásokat könnyebben lehessen hozzáférni, legyenek azok köz, illetve magánforrások. Ugyanakkor az EU-t nagyon gyakran hibásan azzal vádolják, hogy a nadrágszi megoldásoknak a kedvezme, kezdeményezője, és azoknak privát kedvezni. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy segíteni kell a növekedést, az államászátosoknak a szanálását, és a jövőben kecsegtető beruházásoknak a támogatását kell segíteni. Köszönöm szépen, most pedig másfél percben Ivanova asszony. Kedves kollégák! Mindennyiunk számára egyértelmű, hogy a válság nagyon keményen érinti a tagállamokat, még a tagállamok banki szektorait is. Nagyon komoly likviditási problémák vannak a pénzügyi intézményeknél, így sok esetben az infrastruktúrális projektek hosszú távú finanszírozása problémába ütközött. Ez vonatkozik a kohéziós alapos pénzekre is. Én támogatom a bizottság javaslatát a kockázat megosztó eszközzel kapcsolatban, mert ez egyfajta katalizátorként működik majd, és segíti az alapokhoz való hozzáféréseket. Ugyanakkor azt is hangsúlyoznom kell, hogy a problémák nem csak azt a néhány tagállamot érintik, amelyeket már kisegítettek az európai pénzek, hanem további tagállamok is a tönk szélén állnak, és nagyon sok esetben nehéz a hozzáférés a rendelkezésre álló eszközökhöz. A mi tagállamunkban az egyik legalacsonyabb az egyfőre jutó GDP, úgyhogy jó lenne, hogyha minden tagállam megfelelő segítséghez jutna. A likviditási problémák minden egyes tagállamra vonatkoznak, úgyhogy a különleges megközelítést minden olyan tagállam számára nyitva kell hagyni, amely kíván élni ezzel a lehetőséggel azok a projektek, amelyek a gazdaságot és a munkahelyteremtést segítik, külön elbánásban kell, hogy részesüljenek. Köszönöm szépen. A következő hozzászól a Kacasz asszony. Másfél percben, vagy egy percben. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr egy olyan jelentésről cserélünk eszmét a mai napon, amely a bizottságnak a kezdeményezéséről szól, és egy nagyon bölcs javaslatról van itt szó azon országok esetében, amelyeket teljes mértékben érint a válság, sőt sújt a válság, így Görögországot, az én országomat. Ez a javaslat rendkívül érdekes és fontos. Lehetővé teszi új eszközök révén megosztani a kockázatokat. A kockázat megoldás révén az országok, az érintett országok jobban tudják majd felhasználni az európai forrásokat, és hozzá juthatnak olyan forrásokhoz is, amelyek az EBB-től vagy más pénzügyi intézményektől származnak. Ezáltal a különböző hozzájárulások hasznosulhatnak többek között a struktúrális alapokból, illetve a kozis alapból. Mindezáltal azon ágazatok, amelyek érintettek ezen támogatásokban, új állásokat hozhatnak létre olyan országokról van szó, ahol visszaestek erőteljesen a beruházások, így Görögországban is. Görögország messze menően fontosnak tartja ezt a mechanizmust, ezt a lehetőségeket, többek között az autosztrádák építése tekintetében úgy vélem, hogy ez jó lehetőséget ad a gazdaság újra fellendítéséhez, erre messze menően szüksége van az országunknak, és ezáltal valóban a növekedésnek az útjára tudunk majd lépni. Herzlichen Dank, Frau Köszönöm szépen. A KCI eljárás következik. Négyen kértek szót a következő sorrendben. Luhanuny, Paska úr, Ferreira úr, és utána Bazescu kolléganő. Most egy percben Luhan úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen valóban a magánszektornak a szereplői ellenállást tanúsítanak, a pénzügyi szektornak az ellenállását is észleljük erőteljesen. Ebből adódóan egy sor stratégiai projekt nem jut célba. Az infrastruktúrális tervek, projektek a leginkább érintettek, de azt is látjuk, hogy a 2010-13-as periódusban több mint 1500 milliárdos eurós összegek forognak kockán. Ha ezen adatokat vizsgáljuk, akkor felfoghatjuk azt, hogy mennyire fontos lenne az, hogy a jelentős forrásokhoz hozzájuthassanak a különböző európai infrastruktúrális beruházások. E tekintetben sok forrásra van szükség a magánszektorra, csak úgy, mint az állami vagy közszférára is. Itt egy megbízható megoldásról van szó, lehetővé teheti azt, hogy az európai programok megvalósuljanak, mégpedig az EBB és egyéb pénzügyi intézményeknek a további hozzájárulását is élvezhessék a projektek. Ezek a projektek akkor van valósulhatnak meg, hogyha a strukturális alapok és a kohéziós alapnak a forrásai eljutnak a célba. bitte. Paska úr, egy percben kap szót. Köszönöm szépen. El kell mondanom, hogy nagyra értékeljük a bizottság erőfeszítéseit, hogy megpróbálnak olyan innovatív mechanizmusokat kidolgozni, amelyek segíthetik azokat a tagállamokat, amelyek a komoly amelyek komoly nehézségekkel küzdenek. A beruházások szintjét tényleg tartani kell, és amennyiben a magánszféra húzódozik attól, hogy részt vegyen ezekben a beruházásokban, akkor valóban jó ötlet lehet, hogy a kockázat egy részét átvállalja egy más intézmény. A kohéziós politikák pénzeihez nehéz hozzáférni, pedig nagyon sok tagállam eladott eladott eladósodottsági szintje tulajdonképpen szükségességé tenne, tenni ezeknek a pénzeknek a hatékonyabb felhasználását. Biztos úr, az elemi támogatásokkal kapcsolatban is ez a véleményem. Egyébként vannak azért fenntartásaim ezzel a javaslattal kapcsolatban. Hogyha a magánszektor úgy véli, hogy egy bizonyos projekt támogatásra érdemes, akkor esetleg összegyűjthetik az ehhez szükséges pénzt, de nem tudom, hogy az eura, ez nem ró-e majd további feladatokat. Egy perc, 60 másodpercből áll, kedves kollégák, de emlékeztetni szeretnék Ferére úr. Köszönöm szépen. dirigida aos Estados-membros em graves dificuldades. Egy újabb javaslat született azon államok vonatkozásában, amelyek legnagyobb nehézségekkel szembesülnek. Ez látni kell, a tagállamok számára hozzáférhetővé kívánunk tenni bizonyos eszközöket. Ez a pénz már egyszer megszületett, és ezt a tagállamok már a strukturális és kohéziós alapok keretei között hozzá kívánnak jutni ehhez a pénzhez, és erre ígéretet kaptak. A pénzügyi szektor pedig egyszerűen nem képes ezt a program keretében kellő támogatást nyújtani. Itt most arról van szó, hogy tulajdonképpen a rendelkezés álló összegek megemelése helyett más tesznek, csökkentik és ha megnézzük a következő pénzügyi keretet, hogy nagyon komoly problémát fog ez jelenteni a tagállamok számára. Igen, és arra, arról kellene gondoskodni, hogy valahogy megszüntessük azokat a korlátozásokat, amelyek a beruházások előtt, ma, előtt magasodnak. Meg kell nézni Portugáliát, Írországot, Görögországot. Az a cél, hogy függetlenül éljenek az Európai Uniótól. Köszönöm, most pedig Bacescu asszony. Egy percben. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm azt a koordinációt, amelyet felölel a kölcsönök és az EU-s támogatásnak az összehangolása. Valóban erre szükség van. Nagyon lényeges az, hogy biztosítsuk a finanszírozott programoknak a folyamatosságát. Az ERFA és a közös alapból származó támogatásokat el kell jutatni a célba ebben a rendkívül feszült költségvetési helyzetben. Az válság által érintett gazdaságok, tagállamok pozitív hatását látnak láthatják majd ennek az eszköznek. Ez lehetővé teszi azt is, hogy újra fellendüljenek a beruházások a gazdasági életben. Románia az IMF részéről részesült pénzügyi támogatásban a gazdasági nehézségek Romániában, az országomban is messze menően érintették az infrastruktúrális beruházásokat. A most megvitatott eszköz azt hiszem üdvözölendő, annál is inkább, hogy az IMF ö, azt javasolta Románia számára, hogy a lehető legnagyobb mértékben hazzálja fel az EU-s támogatásokat az infrastruktúra fejlesztésében. Herzlichen Dank, Frau Kollégin. Köszönöm, kolléganő. Most pedig a bizottság nevében Szemet a biztos, biztos úr következik, parancsoljon. Elnök úr, köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani minden tisztelt képviselőnek a megjegyzésekért. Mindennyian egyetértünk abban, hogy segítenünk kell azoknak a tagállamoknak, amelyek nagyon komoly nehézségekkel küzdenek a gazdasági válság miatt. Elhangzott az, hogy talán minden tagállamra ki kellene terjeszteni ezeket a különleges lehetőségeket. Erről folytattak már vitát a különböző szakbizottságokban, és felmerült ez a téma most a plenáris vitán is. Azért szeretném elmondani, hogy ez egy különleges válságintézkedés, amit az indokol, hogy bizonyos tagállamokban különösen mély most a válság. Természetesen tudom, hogy a felsoroltakon kívül más tagállamok is nehéz helyzetben vannak, és finanszírozási segítségre szorulnak. Az a tény, hogy esetleg ki lehetne terjeszteni ezt a tagállamot minden, ezt az intézkedést minden tagállamra, annak azért nagyon komoly költségvetési vonzata lenne, ezt ne feledjük el. A bizottság eredeti javaslata csak a nemzeti referencia keretbe tartozó projektekre vonatkozott. Ezután beszéltünk a tagállamokkal, az EBB-vel és a parlamenttel, és megegyeztünk abban, hogy a nemzeti referenciát segítő projektekre, illetve a kohéziós stratégiai guideline-okra vonatkozó projektekre is kiterjeszthető ez a lehetőség. Itt infrastruktúrális projekteket, illetve minden más projekteket figyelembe lehet venni, ami a kohéziós célkitűzések alá tartozik. A bizottság úgy látja, hogy nagyon sok projekt jelenik majd meg a környezetvédelmi szektorban, különös tekintettel a megújuló energiaforrások területén. De vannak olyan projektek is, amelyek nem kapcsolatosak a kohéziós politikákkal, de mégis nagyon fontos kérdéseket oldhatnak meg, politikai vagy jogi jellegűeket. A kockázatmegosztó eszköz egy különleges eszköz, amit különleges esetben bizonyos tagállamok számára nyitunk meg. Ezt nem lehet úgy kezelni, hogy ez egy általános megoldás lesz. A strukturális alapok felvevő képességének növelését is figyelembe kell venni. Szeretném hangsúlyozni, hogy a kohéziós politika megint csak bizonyította, hogy ez nem csak strukturális beruházást jelent, hanem rövid távú segítségnyújtásra is alkalmas. Az európai parlamenti képviselőket arra kérem, hogy ezt a jogalkotási javaslatot biztosítsák támogatásukról. Köszönöm, most pedig az előadó kap szót két percben Hübner asszony. Nagyon röviden két pontot szeretnék kiragadni. Először is el kell, hogy mondjam, azt hiszem a vita során egyértelműen kiderült, és a biztos úrtól is ezt hallottuk, hogy ez az új politikai eszköz jó együttműködést követel meg az intézmények és a tagállamok között természetesen, akik részt vesznek ebben. És ö, szeretném kifejezni azon reményemet, hogy olyan országokban, mint Görögország, ez az újfajta nem zárt finanszírozás olyan projekteket tesz lehetővé finanszírozás területén, amelyek abszolút fontosak az ország számára. Az Európai Bizottság az összes operatív lépést megteszi, amelyre itt szükség van. Másrészt pedig szeretném elmondani, előadóként nagyon jó párbeszéd alakult ki az árnyék előadókkal és az egyéb kollégákkal is, akik a különböző szakbizottságokból hoztak véleményeket, a bizo- de a bizottság is nagyon együttműködtünk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Képviselő asszony, ezzel a napirendi pont vitáját befejezzük. Holnap délben szavazunk erről. Köszönöm a kollégáknak a fegyelmezett vitakultúrát, és a ma esti foci meccset sem nézték meg a tolmácsoknak is. Köszönöm a türelmüket, és a bal és jobb oldalamon, illetve mögöttem helyet foglaló szolgálatoknak is köszönöm. Ezzel a mai ülést belekezdtem. Köszönöm szépen.